Az elnök. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Kérem, hogy foglaljanak helyet, ugyanis azonnal kezdenénk a szavazást. Mr. Enna. Mr. Enna.